normális csúcstalálkozó következtetéseiről. Normál esetben az, a tanács elnökének adnám meg ilyenkor a szót, de még nem érkezett meg körünkbe. <laughs> Juncker úr kívánja kezdeni, de ne indítson nagy diplomáciai válságot beszédével. Szerintem, illetve azt hallom, most már biztosan tudom, hogy néhány másodpercen belül itt lesz a tanács elnöke, úgyhogy tartsuk magunkat a normál ügyrendhez. Juncker úr, igaz az, hogy ön már ült majd szerint ezen a széken? Ötször is megválasztottak engem európai parlamenti képviselőnek életemben, de a sors úgy akarta, hogy egyszer se üljek itt képviselőként eddig. A kérdést nem hallottuk, a válasz pedig az volt, hogy nem is mernék képviselőként itt ülni. Ö, inkább ne vonjunk ilyen párhuzamokat, elnök úr, mondta Juncker úr. Tusk úr mégsem tud jönni, azt hallom. Jó, akkor mégiscsak oly módon kezdjük az ülést, hogy először az Európai Bizottság elnökének, Juncker úrnak adok szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon jónak látom azt, hogy most a tanács elnöke helyett a bizottság szólalhat meg először, akár az ő nevében is. Szívesen lettem volna én a tanács elnöke is, és beszélnék én tanács elnöki minőségben is, de hát megint csak a sors, ugyebár. Nos, elnök úr, tisztelt eh, parlamenti képviselők, szeptember 23-ai csúcs találkozónkon a migrációs és menekült kérdést vitattuk meg, és sikerült ellépni a holdpontról. Az Európai Bizottság már májusban, ezt itt is leszögeztem már többször, javaslatot tett a tanácsnak a probléma kezelésére. Sajnos idáig tartott míg megegyeztünk. A bizottság örült volna, hogyha a tanács és elsősorban a belügyminiszterek egyhangúan szolidáris szolidaritásuknak adtak volna jelet, és meg tudtak volna hamarabb is egyezni, de belpolitikai, főleg belpolitikai okok miatt ez egyes országokban nem volt lehetséges, és hát ez sem tragédia, az európai szerződésekben egyértelműen benne van, ahogy ezt én itt is megígértem önöknek, hogy közösségi módszerrel kell ezt a kérdést rendezni, és végül is sikerült a belügyminiszterek többségi szavazatával ö, közi ö, eljárás szempontjából forradalmi módon előrelépnünk. Üdvözlöm a tanács elnökét, aki közben megérkezett. Donald, visszaveszed a szót, vagy pedig folytassam? Nos, örülök annak, <laughs> hogy a tanács ennyire kedves velem. Egy hangú megállapodás szebb és jobb lett volna, de ez nem volt lehetséges, és ezért a közösségi módszerrel többségi döntést hoztunk. Mert nem lehetett tovább elmerülni abban a sárban, amibe belegázoltunk. Döntéskényszer volt, lépéskényszer, és végre megfeleltünk felelősségünknek, és igyekeztünk bizottságként gyorsan, hatékonyan dönteni. Úgyhogy szeptember 23-án javaslatot tettünk az intézményeknek, és a költségvetési hatóság két ágának 2015-16 vonatkozásában. A, a következő hetek során a 800 milliós két költségvetési ág megkapta maga javaslatát, és remélem, hogy hamar meghozza a parlament a döntését. Remélem, hogy ez még 15-én meg is születik. Úgyhogy a közös feladat előttünk áll, a parlament megadta a zöld jelzést, illetve a az Európai Tanácsot arra kötelezi ez a helyzet, hogy ugyanezt tegye. Képzeljük el, hogy a tanács meg kell, hogy szüntesse azt a határozatot, amelyet korábban hozott. És képzeljük el, hogy ez milyen sebességgel eh, zajló munkát jelent. A költségvetési kérdések nagyon fontosak, mert a Frontexnek növelni kell a keretét, az Európolnak szintén, továbbá növelni kell a támogatási keretet a menekültügy igényei miatt. A következő napokban, hetekben 600 tisztviselő állt rá arra a feladatra, hogy a határvédelmet megerősítsük, illetve a görögországbeli helyzetet tudjuk kezelni. Gyakorlatilag megduplázzuk a belügyekben illetékes főigazgatóságnak a létszámát, úgyhogy a tagállamokat arra bátorítanám, hogy az osztrákokat, a németeket kövessék, hogyha ezt meg nem tették meg, illetve a többieket szintén. Úgyhogy hát Tusk tanácselnök úr, illetve én magam is, továbbá Erdogan úr a török köztársaság részéről egyeztettünk erről. Törökország kiemelkedő erőfeszítéseket tesz, hiszen 2,2 millió iraki, illetve szíriai menekültet szállásolt el Törökország a területén. És gyakorlatilag szükségünk van Törökország segítségére, a külső határok védelmére, ezért mindent megtesz az Európai Bizottság. Nagyra értékeljük a török hozzájárulást az erőfeszítéseinkhez saját belső erőforrásokból ezt nem tudjuk kezelni, az európai periférien segítségre, támogatásra szorulunk. Tehát ez egy közös probléma, az Uniónak és Törökországnak egyeztetetten kell eljárnia. Együtt kell fellépnünk. Tehát egyrészt szeretettel fogadjuk a menekülteket, és támogatjuk azokat a szerencsétlen sorsú embereket, akik a segítségünkre szorulnak, és e tekintetben a török segítségre is e, számítunk. Ezért egy közös memorandumot adtunk ki a ügyben a török EU együttműködésről. És ez 15 órakor történik ma délután, akkor fogjuk majd ezt aláírni. És török barátaink ma délután háromkor fogják ezt jegyezni. Nagyon fontos, hogy a Görögországban rekett menekülteket, 66 ezer menekültet elosszunk az EU tagállamai között. És Aténban találkoztam azzal a főigazgatóval, aki a strukturális reformokat irányítja Görögországban, Vervenóra. És ő ott a helyszínen folytatja a tárgyalásokat. A, a görög struktúrális reformokról, illetve a menekültügyről. Én ezt a török életékessel fogom ezt megtenni a, az ankarai főtisztviselővel egyeztetem a menekültügyi kérdéseket. Franz Timmermans az egyik felelős ennek a bizottságnál, és még vannak többen mások, akik Törökországgal tárgyalnak. A török illetékes miniszterrel, ők tartják a illetve miniszterekkel, hatóságokkal ők tartják a kapcsolatot. Törökország és az EU együttműködése nem egy olyan egyszerű mm, folyamat, amiben csak a legmagasabb szintű tisztviselők vesznek részt, hanem itt egy átpolitizált és szélesebb körű témáról van szó, tehát ennek megfelelően kezeljük. Természetesen ez egy olyan szakpolitikai terület, amelyen megfigyelhető, hogy legalábbis érdekesség, nem feltétlenül aggasztó, hogy nagyon izgalmas fejlemények adódnak ezen a területen, és a stabilitása és növekedési paktumnak a végrehajtása valóban szükséges, ebből is kiderül. Tehát egyrészt a gazdasági fejezet ezen belül lehetővé teszi ennek a helyzetnek a kezelését, de nem szabad teljesen felelőtlenné válnunk a végrehajtás során. Tehát alapvetően az Európai Bizottság ebből indul ki. Még akkor is, hogyha ez adhoknak tűnhet, egyes tagállamok nem értenek egyet az árnyalt értelmezésünkkel, illetve a stabilitás és növekedési paktumnak egyes árnyalataival. Tehát ezt nem szabad könnyedén venni arról kell beszélnünk, hogy a menekültek segítését holnap ez a dokumentum, illetve keret teszi lehetővé. És ez egy nyitott keret, nem minden kalandra nyitott, de ugyanakkor minden javaslatra nyitott. Elnök úr, várom az esetleges és a tanács elnökének a nyilatkozatát érdeklődéssel várom. Egyben köszöntöm is őt a körünkben. Köszönöm szépen, bizottsági elnök úr. Most az Európai Tanács elnökének, Donald Tusk úrnak adok szót. Thank you, Mr. President. Köszönöm, elnök úr. Kedves barátaim, bármiféle közösség számára az igazi kihívás a megméretetés a válság formájában mutatkozik meg. Mint a bankok stressztesztje, most is egy migrációs stressztesztnek van kitéve az Európai Unió, ami valóban komoly erőpróba. A legutóbbi Európa itt tanácsülés erről szólt. Tudjuk, tudják, hogy milyen eredménnyel zárult. Ezért inkább általánosabb gondolatokat osztanék meg önökkel, főként azért, mert tíz nap múlva kerül sor a következő Európai Tanácsülésre, mely ugyanezzel a problémával próbál majd megbirkózni. Történelmi változások, kihívásokra egy közösség csak komoly eltökétséggel tud reagálni. Főként most, amikor az egész világ Európára veti tekintetét, és azt figyeli, hogy mit kezdünk ezzel a menekültválsággal. Egyre komolyabb kritika éri Európát ez ügyben, és belső megosztottságunk, véleménykülönbségeink csak az ellenségeink malmára hajtják, vagy az, e, hajtják a vizet. A kritikusok kórusa eh, igen nagy, miközben nagyon kevesen védik meg Európa jó hírét. Az ENSZ-ben az embernek szinte az a benyomása alakult ki, hogy a világon a legrosszabb hely menekült számára Európa. Elszigeteltnek éreztem magam, amikor megpróbáltam meg, megvédeni Európa hírnevét. Megpróbáltam meggyőzni az embereket, hogy az igazság teljesen más, mint amit itt hallhatnak. Menekültek százezrei azért jönnek Európába, mert tudják, hogy az Európai Unió a legnyitottabb, legtoleránsabb hely a világon. A nemzetközi normákat tiszteletben tartjuk, a hagyományokat tiszteletben tartjuk, és pont Európában biztonságban, nagyobb biztonságban vannak az emberek, mint bárhol másutt a világon. Ne hagyjuk azt, hogy a belső vitáink, az egymásra mutogatás miatt Európa valóban ilyen fekete bárányá váljon. Hogyha nem így teszünk, akkor a teokráciák fognak minket majd kioktatni abból, hogy mit jelent a vallási tolerancia. A diktátorok fognak nekünk leckét adni a demokráciából, és az óriási méretű exódusért, akik felelősek, majd ők fogják nekünk megmondani, hogy mit is kellene kezdenünk a menekültekkel. Részben már most is ez a helyzet egyébként. Vannak olyan országok, amelyek egyetlen egy menekültet sem fogadnak be, de Európát aztán nagy hangon biztatják, hogy legyen csak nyitottabb. Ezért le kell védenünk Európa hírnevét, jó nevét. Tisztelt képviselők! A szolidaritásról beszélünk sokat. A kvótákról, a menekültek megsegítéséről, Európán belül és kívül egyaránt. Ne felejtsük el ugyanakkor azt, hogy a szolidaritáshoz szükség van arra, hogy egymást tiszteljük, egymást megértsük. Mert szolidaritás, a tagállamok közötti szolidaritás nélkül nem tudunk máskon segíteni. Közös kötelességünk, felelősségünk, hogy segítsünk hogy megvédjük az Európai Unió külső határait, mindenkinek vállalnia kell ezt, ugyanakkor senkit sem szabad magára hagyni ezzel a teherrel. Én így értelmezem eh, a szolidaritást. Közösen elfogadott szabályokat tiszteletben kell tartani. Ha valaki azt mondja, hogy esze ágában sincs betartani az uniós jogszabályokat, mondjuk a Dublini egyezményt, vagy a kvótákat, akkor ezzel a szolidaritás és az Európai Unió közösség alapjait alá. alá. Részben a saját érdekeink kárára kell eljárnunk, amikor tiszteletben eh, tartjuk a szabályokat. Magyarok, olaszok, eh, szlovákok, görögök eh, egyaránt. Legyen, ne legyenek illúzióink. Ma főleg magunkra számíthatunk, a körülöttünk lévő világ nak eszem ágában sincs Európának a segítségére sietni. Egyik szomszédos államban, egyik szomszédunkban sokan nagyobb problémák vannak, sőt, igazából sokan kis kárörömmel nézik Európa bajait, problémáit. A menekültek olyan egyének, akik a segítségünket várják. Vannak azonban körülöttünk olyan erők, akik számára a menekült hullám csak a politikai játszmák része, egy piszkos ügy. Egy új, a politikai nyomásgyakorlás egy új eszköze jelenik meg Európában. Egy hibrid háborúra is utalnak többen, amelyben eh, a szomszédok ellen bevethető eszközé váltak a menekültek. Éppen ezért eh, különösen nagy körültekintéssel és felelősséggel kell eljárnunk ebben az esetben ebben a helyzetben. Kollégák, önök mindannyian ismerik a felelősségtudat etikáját Weber műveiből. Nem Manfred Weber, hanem Max Weber gondolataira utalok. A, pont ez az etika, a Weberi etika arra kell, hogy sarkoljon bennünket, hogy tartsuk magunkat távol a szélsőségektől. Migráció ellenes retorika, mindenképpen elkerülendő, meg kell próbálnunk tárgykarokkal befogadni azokat, akik megérdemlik a védelmet. Ne felejtsük el, hogy migránsok, menekültek, milliói álmodnak Európáról. Nem csak Szíriából, hanem Afrikából, Pakisztánból, Irakból, más helyekről. Európához való hozzáférés, a külső határok hiánya igazából mágnesként működik, ide vonzza őket. Jártam az említett régióban, bárkivel is találkoztam, menekültekkel, elnökökkel, bárhol is jártam, mindig egy dolog jutott eszembe. Az Assad rezsim esetleges győzelme, most, hogy Irán és Oroszországi szerepet vállal Szíriában, ez a következő menekült hullámot hozhatja el. Tegnap de Erdogan úr megerősítette ezt az üzenetet. A török beszélések szerint további 3 millió potenciális migráns távozhat Aleppóból és a régióból, a környékről. Tisztelt képviselők, a szolidaritás szavait mindig megtapsolják, ugyanakkor a józan ész, a, a szolidaritás említésére nem hallok ugyanilyen tapsot. Sokkal nehezebb a szolidaritást gyakorolni, mint e, erről beszélni. Én ebben elég nagy tapasztalattal rendelkezem. Azt hiszem, elmondhatom, hogy tudok erről egy-két dolgot. Legyünk tehát szolidárisak, és a józanészhez bennünket arról beszélünk, hogy az Európai Unió külső határain újra be, bevezetjük a határellenőrzést, ami a hatékony és biztonságos menekült politika egyik elengedhetetlen előfeltétele. Holnap az Európai Parlamentben Angela Mergelt és François Hollandot hallgathatják meg. Mindannyian tudjuk, hogy mennyi minden függ kettőjüktől. Mindketten csodálatos morális kezdősokat tettek ebben a válságban, ezt mindannyian nagyra értékeljük. Holnap még keményebb próbát kell kiállniuk. Az európai közösség és annak külső határainak védelme ez a, felelősségük, felelősségünk. Hogyha ezt a próbát nem emeljek ki, akkor mindannyian felelősségünk, felelősek leszünk azért, hogy az úr, Európai Unió belső határain újra falakat emelhetnek. Itt Európán belül ki kell mondanunk végre hangosan és egyértelműen, Európa külső határai nélkül egy Schengen nélküli Európával egyenlő. Egy külső határok nélküli Európa mindannyiunk lelkében a félelem magjait ültetheti el. És ez előbb-utóbb elvezet majd oda, hogy egy politikai katasztrófa bekövetkezik, elhárítatatlan lesz. Mit várnak az egyszerű emberek a politikusoktól? Legelőször is azt, hogy hatékonyan és eltökélten tegyék a dolgukat. Hogyha a, a politika fősodrában dolgozó politikusok erre nem döbbennek rá, akkor majd más vezetőket keresnek az emberek. Majd a radikálisok felé fordulnak a fősodor helyett. Mert elsősorban mit várnak az emberek a vezetőiktől? A rend és a biztonságot kell, hogy garantálják a politikusok, mert az emberek ezt várják el. Vagy kiálljuk a próbát, vagy mások átveszik a helyünket. A politikai macsók hosszú sora áll mögöttünk, bármikor szívesen beugrunknak a helyünkre, de azt hiszem, hogy van még lehetőségünk és időnk arra, hogy megállítsuk őket. Ez azonban eltökéltségkel. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Most megnyitom a vitát. A néppárt elnökeként Manfred Weber úrnak adok szót először. Tisztelt elnök urak, tisztelt képviselőtársaim, köszönöm elnök úrnak, hogy egy informális tanács után is ö, beszámol nekünk a tanács üléséről. Ez ö, példátlan. Az emberek nagyon bizonytalanok, félnek. Ezt érezzük a migráció problémája kapcsán, és a néppárt úgy gondolja, hogy először is garantálnunk kell a polgároknak, hogy itt rend van, rend lesz Fél évvel ezelőtt még azt gondoltuk volna, hogy a földközi tengeren majd a német-brit eh, hajók Olaszországgal és Máltával közösen megoldják a problémát azzal, hogy megmentik a menekülőket. Nem számoltunk azzal, hogy 160 ezer menekült eh, jön rövid időn belül Európába, és ezekkel az emberekkel szemben szolidaritást kell gyakorolnunk. Most ősszel hatalmas erőkkel a földközi tenger térségében nem csak az embercsempész bandák ellen kell majd fellépnünk, hanem egyéb felelősséget is vállalnunk kell. Azt reméltük, hogy a tanácsülés majd úgy dönt, hogy az ensz közösen újabb összegeket, nagy komoly összegeket szabadítanak föl az állam és kormányfők erre a célra. A választók bizalmát és biztonság iránti igényét csak masszív lépésekkel lehet most már megtartani. A frakcióm nevében leszeretném szögezni, hogy nincsen új ötletekre szükség, hanem a meglévő szabályokat kell betartani, végrehajtani. Az Európai Bizottság előterjesztette egy döntéssomagot, amely szerintem jó irányba hat, az Európai Parlament pedig ezt támogatni fogja Jean-Claude Juncker vezetésével, azt igent mondunk a hotspotokra, igent mondunk a külső határok hatékonyabb védelmére. Igent mondunk ö, a visszatoloncolásra. Tavaly még kétharmadát ö, ö, a nem jogosult migránsoknak visszaküldtük, és minden új tagjelölt államot biztonságos államnak kell minősíteni, és ennek megfelelően kell eljárni. Törökországgal kapcsolatban pedig ugye Erdogan úr látogatása kapcsán azt szeretném elmondani, hogy támogatjuk azt, hogy Törökországot biztonságos országnak minősítsük, ugyanakkor segíteni akarjuk Törökország határvédelmét, illetve jelentős összegekkel a menekült ügyi helyzet helyi megoldását. A, ugyanakkor azt várjuk, hogy az emberi jogok érvényesítése a Ciprus kérdés kapcsán világos és etikus kijelentéseket és lépéseket tegyen Erdogan elnök. Ugyanezt várjuk Magyarországtól is. Vannak kérdések, amelyek fölött nem lehet szemet hunyni csak azért, mert Törökországot oldalunkon szeretnénk tudni. Nagy kihívások előtt állunk, ugyanakkor a saját polgárainknak orientációt kell adni. Európa a human humanitás kontinensre, és az emberi jogi alapkartában foglaltak nem képezhetik vita tárgyát. Ezek alapértékeink, és ilyen értelemben Angela Merkel kijelentése, hogy ez nekünk sikerülni fog, ezzel egyetértünk. Ugyanakkor nem elég a menekülteket meghívni, befogadni, hanem a problémákat a gyökereinél kell kezelni, regisztrálni kell, mert és integrálni kell a menekülőket. Ezt minden polgár elvárja tőlünk, és az államnak bizonyos feladatai vannak, többek között a jog érvényesítése. Ezért köszönöm a tanács elnökének, hogy kiemelt feladatként beszélt a külső határok védelméről, annak a szabályozásáról és gyakorlati végrehajtásáról, akár jelentős technikai beruházások révén, hogy megkülönböztethetők legyenek a menekültek a gazdasági migránsoktól, regisztrált legyen minden belépő, és szabályszerű az eljárás. A nép, néppárt tehát nem új ötleteket vár, hanem a megszületett egyesség alapján konkrét intézkedéseket. A Szocialista és Demokrata frakció nevében Pitella úrnak adok szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, Weber úrnak igaza van. Annyiban, hogy kevesen hittük volna, hogy eljutunk ide, ahol most vagyunk. És az Európai Parlament, illetve a bizottság között a számok lassanként tisztázódnak. Hogyha visszaemlékszünk, mi tavasszal már megmondtuk, hogy ez várható. És ez is lett. Szeptemberben eljutottunk oda, elég gyorsan, hogy az európai intézményeknek sürgősen reagálniuk kellett, döntő lépésekre kellett elhatározniuk magukat. Előre kell lépnünk, védjük meg a területünket. Én európai akarok lenni, az emberi jogok bajnoka akarok lenni, és nem akarok vérmedvévé válni, vagy vademberi európaiként. Tusk egyetértek, a visszatelepítés rendben, a külső határok védelme rendben, a biztonság és a befogadás összekapcsolása egymással rendben, de amit az európai intézmények csinálnak, Törökország, Libanon vonatkozásában, az is rendben van. Tehát nem utogassunk egymásra nem mondjuk, hogy egyes országok tehetnek erről, mások nem, egyesek felvállalják a terheket, mások nem, tehát akkor most már vessünk véget ennek a negatív hozzáállásnak. Mert a negatív megnyilatkozások arra hívják fel a figyelmet, hogy igazából nem vagyunk képesek órá lenni a helyzeten. A falak építése, az önzés, a gyűlölet, ez mutatja, hogy nem tudjuk a problémáinkat kezelni és megoldani. Lássuk pozitívan a helyzetet, vessünk véget a negatív világképnek, és nyissunk tiszta lapot, egy új fejezetet, hogy ne veszélyeztessük Európa szellemiségét és a jövőjét. Köszönöm szépen, Pitela úr. Most az ECR frakció nevében Gutko úrnak adok szót. Uh, thank you. Köszönöm szépen. Az ENSZ főbiztosa azt mondta, hogy 8000 migráns érkezik naponta Európába. Tusk úr 1,1 millióról beszélt a következő hónapokban. Hogyha ezek a számok legalább részben fedik a helyzetet, akkor világos, hogy az Európai Bizottságnak és a tanácsnak a megoldása messze nem kielégítő. Ez csak egy átmeneti intézkedés, nem lesz elégséges megoldás. Összezavarnak a különböző nyilatkozatok, amiket hallunk, e, általában szidalmazzuk, és nyomás alá veszük azokat, akik nem értenek egyet. A, egymást nem tartjuk tiszteletben, ezt a helyzetet mi alakítottuk ki. Timmermans úr például egészen odáig ment, hogy azt mondta, hogy a mi szellemiségünknek használ a visszatelepítés. A kazuisztika és a különböző szidalmak váltják egymást. Hol invitálják, máskor meg elküldenék a menekülteket. Schengenhez hol ragaszkodnak, hol eltörölnék, hol megint ragaszkodnak. Tehát azt mutatja, hogy mennyire bizonytalan óriásként botladozik az Európai Unió. Ami nem történt meg, véleményem szerint, az a hosszú távú cél kitűzése. Mi lenne az a vágyott jövőbeni állapot, amit szeretnénk elérni? Kulturális és szociális kritériumokról beszélt a tanács az integráció érdekében. Ez szerintem egy értelmes megnyilatkozás, de ugyanakkor annyira erősek az európai tabuk, illetve a bevándorlással kapcsolatos félelmek, hogy racionális vitát nem nagyon remélhetünk ebben a témában. És az én prognózisom úgy szól, hogy ez fokozódik egyre tovább és tovább. a liberális frakció nevében Felhofstadt elnök úrnak adok szót. Yeah, thank you very much. Köszönöm, elnök úr. Tusk úr, megmondom őszintén, egyre inkább Elegem van a tanácsból. Nem önnel van bajom személyesen, hanem azzal az intézménnyel, melyet ön képvisel. Miért mondom ezt? Azért, mert először is nagyon sokáig tartott, mire egy ilyen informális tanácsot sikerült összehívniuk. Nem pár napja vagy hetek ezelőtt ez a válság, sokáig tartott, mire összeültek. És mi sült ki ebből a tanácsból? egy egyoldalas nyilatkozat. Ezt sikerült megszülniük az informális csúcson. Az Európai Tanács csúcs találkozóján, most, amikor az elmúlt évtized legnagyobb válságával kell szembenézni Európának, egy soha nem látott méretű menekültválságra, egy egyoldalas nyilatkozat a válasz, a már korábbi döntésekről számolnak bele, ugye a belügyminiszterek a 120 ezeres döntése, illetve egy további 1 milliárd euró támogatás odaítélése. Ennyit sikerült megszűnni egy nap alatt Európa vezetőinek. Kollégák, Felteszem magamnak a kér, magamnak és magunknak a kérdést, hány szíriainak kell meghalnia, hány szíriainak kell Európában nekülne, amíg az Európai Tanács végre egy átfogó globális megközelítést hajlandó elkelmezni, alkalmazni a, a menekült válságra vonatkozóan, ahogy azt az Európai Bizottság javasolta, nem az, hogy nincs miből kiindulni. Hát letette az, Euró- az Európai Bizottság egy, egy globális javaslat csomagot, benne van például egy új európai menekültrendszer, amely már nem Dublin alapokon nyugodna. Egy új európai migrációs csomagot is javasolt az Európai Bizottság, amely egy közös rendszert hozna létre, egy kékkártya rendszert. Európában nem 28 különböző rendszert. Beleértve talán ez a legfontosabb, egy európai határőrséget, illetve partiőrséget Tusk úr szeptember 11-én a, a belügyminiszterek nem voltak hajlandóak a zárónyilatkozatba a következtetésekbe bevenni ezt a témát semmilyen módon. Miért nem lehet Miért nem elképzelhető az, hogy az Európai Tanács csúcs találkozóján végre az Európai Bizottság által javasolt csomagról döntsön, mint hogy ezt az Európai Parlament már megtette? Ez a kérdésem Tusk Mi folyik itt? Az Európai Tanács hogy nem tud túllépni ezeken a belső megosztottságokon. Egyértelmű és világos javaslatom, elnök úr. A tanácsnak, a parlamentnek egy gyorsított eljárásról kell megállapodnia, hogy az Európai a javasolt csomagot minél hamarabb átültetesse a gyakorlatba. Másodszorban a javaslatom az is, hogy az európai külső határokkal mit tegyünk. Ez a szírai konfliktus tükrében nincs itt az ideje ön szerint, hogy az Európai Unió, önök az Európai Tanácsban, ön, Tusk elnök úr, illetve Mogherin főképviselő asszony, nincs itt az ideje, hogy önök végre kezdeményezőleg lépjenek fel? Az oroszok elkezdték a bombázást. Kiket bombáznak? Állampolgárokat? Civileket Szíriában? És az utolsó szabad szíriai szabadságharcosokat. Nem tudom, hogy vannak-e még, mert az orosz bombák lehet, hogy már mindannyiukat elpusztították. Nincs itt, nem jött még el az ideje, hogy mi valamit tegyünk végre. Nem csak az amerikaiak, akik beszélnek Szíriáról, ők könnyen beszélnek róla, és nekünk kell meginnunk az egésznek a, a levét, miközben az Európai Unió vetett kéz űr, és nem tesz semmit, semmit Három különböző vélemény van a tanácson belül is ezzel kapcsolatban. Ragadja meg a kezdeményezés, legyen ez egy csúcs, legyen 28 bilaterális ülés, kapjon fog Mogherini asszony teljes mandátumot, és például ö, repülésmentes övezetek bevezetését. Borzasztó, amit hallok. Az emberek azt mondják, hogy ehhez ez nem lehetséges, az ENSZ mandátumára van szükség. Ö, Ah, ahhoz, hogy, az e, hogy ártatlan szíriaiakat lebombázzanak, ahhoz nem kell persze. Ahhoz nem, az, hogy repülésmentes vezetet jelöljünk ki, ahhoz pedig a ezt kell. Hát micsoda őrültség ez kérem. Végezettől. Egy donor konferenciára van szükség. Egész egyszerűen nincs elég pénz a menekült táborok megsegítésére hogyha nem tudja ezeket a, a, a 28, hogyha a, a nemzeti vezetők nem képesek erre, akkor önnek, Európának, a nemzeteken felül vezetőnek kell magához ragadni a, a kezdeményezést és tenni valamit ezügyben. Fidi. Köszönöm szépen. A GUE frakció nevében Iglesias úr fog beszélni. Barancsoljon. Iglesias? Iglesias úr.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 képviselő, ha szót kért, akkor kutya kötelessége lenne, hogy itt legyen. Szomorú, hogy még nem is üzente, hogy nem lesz itt. Talán megjön még, mondja az elnök. Most a zöldek nevében Lambert úrnak adok szót. Tusk elnök úr, igaza van sok mindenben. Európaiként büszkéknek kell lennünk arra, hogy felépítettünk egy fajta rendszert. Ugyanakkor az Európai Unió nem tökéletes, ez is igaz, és a mi építményünk is még épülőben van. Van demokrácia, de ennek az épületnek vannak kevésbé biztonságos eleme, elemei és emeletei. És azt sem véletlen, hogy sok menekdékjogot kérő Európába áramlik mert ezek az emberek teokráciából menekülnek, egy olyan világban, mint a miénk, ahol vallási tolerácia van, demokrácia van, és ahol a menekülteket azért valamilyen módon mégis csak védjük. De, Tusk úr, a legtöbb ország, amelyre utalt beszédében, ezek az Európai Unió szövetségesei. És jó lenne, hogyha ön megmondaná ezeknek az országoknak, ha ők valóban szövetségeseink, ugye Erdogan úrnak különösen, hogy ha most szükségünk van egymásra, akkor ne tapossa közben lábbal az igazságszolgáltatást, az emberi jogokat. És ne csináljunk úgy, mintha ezek a problémák Törökországban nem léteznének. Még hogyha igaza is van a, abban, hogy Európa büszke lehet sok mindenre, erre nem lehetünk büszkék. És el kell kerülni valóban a szélsőséges megnyilvánulásokat, ebben is egyetértek. Az Európai Unió 23,7%-át produkálja a világ GDP-jének. Ez majdnem egy negyede. És elfogadhatatlan számomra, hogy ezt a 160 ezer menekültet képtelenek legyünk kezelni százaléka, ugyanis ez a 160 ezer ember a világ összes menekültjének. Tehát ez biztos, hogy nem beszélhetünk még arról, hogy Európa tágra nyitotta volna a kapuit. Én egyetértek azzal, hogy a bizottság ajánlását kéne követni. Juncker úr és Timmermans úr már sokszor leszögezték, hogy van a helyzetnek megoldása, a tagállamoknak egy permanens állandó folyamatot menekült ügyi eljárást kell felállítaniuk, és a legális bevándorlás folyosóit meg kell nyitni, és véget kell vetni az emberkereskedők piszkos és véres ügyleteinek. Európa igenis legyen a menekültek befogadásának a helye, de legyen rend az eljárásban. És térjük vissza az eredeti alapjainkhoz. Köszönöm. Az IFDD frakció nevében Kastel úr fog beszélni. Köszönöm szépen, elnök úr. Őszintén szólva, ahogy az informális tanács eh, neme következtetését hallom, leesett az állam, tehát el vagyok képedve. Több ezer migráns veszít élet már megint hegyet szültek az egerek. Rengeteg költségbe kerül ezeknek az embereknek, hogy ide jussanak, miközben mi jólétben élünk. Ezek az emberek pedig rászorultságban, segítségre szorulnak. sokan nem látják be ezt a helyzetet, és szöges drótot emelnek az útjukba, nem hajlandók őket regisztrálni. Tehát Budapesten háború zajlik. Magyarország elszigetelődött a szomszédjától. Ez belső akadályok felállításával jár, és ez a szolidaritást eh, veszélyezteti. Minden a közelgő választások miatt történik Törökországról szólva pedig úgy tűnik, hogy hajlandók vagyunk a kurdok szenvedéseitől eltekinteni az együttműködés érdekében. Nos, hol tartunk? Falat húzunk fal után. Humanitárius folyosókat kellene nyitni. Vizsgáljuk felül a szabályokat, a Dublini rendeletet is. Meddig fog ez tartani? a kereskedelmi akadályokat is le kell építenünk, meg kell oldanunk az éghajlatváltozás problémáját, bátor döntéseket kell hoznunk. Átgondoltan kell cselekednünk. Tusk úr, ezen múlik a jövőbeni megbecsültségünk. Mikor lépünk végre? Te áll jó. Monsieur le Président, merci. Elnök úr, kedves kollégák! Néhány héttel ezelőtt láttuk azt a szörnyű fotót. ils font face à la crise des réfugiés à l'extérieur de l'Europe. Oui aussi à l'aide a nők a hegyek között vajuttak és szültek. Extérieur de l'Europe, comme nos amis italiens ou hongrois, mais de... És a magyar, magyar viszonyok és Orbán úr stigmatizációjával nem oldjuk meg a helyzetet, kakofónia van, mindenki másra mutogat, ez mind a tanács hibája. Emlékezzünk, hogy 56-ban Ausztria négyhány hét alatt 170 ezer menekültet fogadott be, akik között nagyon sok magyar volt, és akkor nem volt semmiféle feltételszabás velük szemben. A múlt hibáit nem lehet újabb hibákkal kijavítani, amióta Bush elnök Szíriában, Líbiában, Egyiptomban új konfliktusoknak ágyazott meg, azóta a mi felelősségünk is az egész helyzet, annyiban is, hogyha az európai rendszer, és amely sklerózistól szenved és képtelen döntéseket hozni, csak tovább fokozza a problémákat. Higgyünk már végre a szuverén nemzetekben, akik saját körben ezeket a fontos kérdéseket sokkal jobban kezelik, mint Európa valaha is ezt tette. A független képviselők közül most Papadakis úrnak adok szót. με τις αποφάσεις της συνόδου η ευρωπαϊκή ένωση διατηρεί το μεγάλο όγκο προσφύγων και μεταναστών στην κόρη. Köszönöm szépen, elnök úr. Az Európai Tanács következtetései annyit tesz neki, hogy Európa úgy döntött, hogy a migránsok maradjanak ott a frontvonalokon, amelyek a NATO, az Egyesült Államok és más nagyhatalmak robbantottak ki a saját érdekeikben, illetve üzleti érdekeik mentén. Azok a menekültek, akik ki tudnak jutni az övezetből, és átjutnak a, a vízen, a kontinensen, végig gyalogolnak, ők szelektálódnak útközben. Miközben Európában könnyen visszatelepítés várhatja őket. És a Dublini mechanizmust eh, erősíti közben, gyors beavatkozási egységek működnek, egyre többen vesztik életüket a görög határokon és más országok határán. Tehát a görög kommunista párt szolidaritása szólítja fel Európa népeit, és arra, hogy fogadjuk be a migránsokat, küzdjünk az elutasítás európai politikája ellen, és tegyük lehetővé, hogy az Unió a kiindulási erről közvetlenül szállítsa őket. Köszönöm. De población van a ser el gran problema de Europa en los próximos... Köszönöm. Az elkövetkezendő húsz évben ez nyilvánvalóan probléma marad, ezért van szükségünk közös menekült politikára, illetve bevándorlás politikára. Először is a, egy legális bevándorlási rendszert, migrációs rendszert kell meghoznunk, elfogadnunk annak érdekében, hogy a külső határokat biztosítsuk. Aztán felmerül még a szolidaritás a tagállamok között és a belső határok problémája, illetve a tranzitországok, mint mondjuk Törökország problémájának a megoldása. Bárki az Európai Unióba belép, mindenképpen azonosítani kell tudni, hogy ki honnan menekül, illetve milyen országokon keresztül nem csak Szíriából érkeznek menekültek, hanem minden felül, a világ minden részéből közeledik a tél, nyakunkon a tél, ahogy a Timmermans úr mondta, nagyon sok útvonal lezárul majd, például a tengeri útvonal, így majd talán kevesebb, egy ideig kevesebb menekült érkezik, lehet, hogy a sajtóból, a címlapokról is eltűnik majd ez a probléma. Lehet, hogyha az ember majd nézi a híreket, azt gondolja, hogy megszűnt a, a, a migrációs probléma, a menekült hullám. Ez óriási hiba lenne, hiszen jövő, ha, nem, ha nem teszünk semmit, akkor jövő tavasszal még nehezebb dolgunk lesz. A tagállamoknak vállalniuk kell a felelősséget, tudnunk kell, hogy mit kell csinálnunk. Ha már tudjuk, hogy mit kell csinálni, akkor most itt az ideje annak, hogy felgyűrjük az ingünk és nekilássunk a elvégzendő munkának potrebovali smo. köszönöm elnök itt az ideje hogy európa felébredjen. az eddig elfogadott döntések pozitívnak tekinthetőek. Ugyanakkor azt hiszem, hogy ez igazi euró, erről próbálja az Európai Uniónak, nem is annak, hogy, meg, hogy fent tud-e maradni az Európai Unió, hanem igazából ez annak az igazi próbája, hogy hogyan tovább, milyen lesz az Európai Unió a jövőben. A nagy kérdés az, hogy a tagállamok gyakorlatban hogyan tudnak valamilyen választ adni erre a menekült hullámra, illetve majd most az is bebizonyosodik, hogy az európai integráció alapelveire hogyan eh, reagálnak a tagállamok, ki az, aki hosszú távon gondolkozik, és ki az, aki a rövidtávú politikai érdekeket helyez előtérbe. Szlovéniáról annyit mondhatom, hogy mi felkészültünk, és a hozzánk érkező menekülteket megfelelően elláttuk. A tény az, hogy Európának az elkövetkezendő években komoly változásokkal kell számolnia, de ezen változásokat nem a migránsok okozzák. Éppen ellenkezőleg szerintem a hozzánk érkező menekültek segíthetnek például a demográfiai eh, kihívások legyőzésében. A szolidaritás elengedhetetlen egy ilyen válsághelyzetben. Nem akarunk eh, az uniós tagállamok között újra belső határokat emelni. A szlovénok nem akarnak egy szép reggel arra ébredni, hogy már megint körbe van kerítve az országok, mint ahogy egyébként ez nemrég megtörtént a magyar-szlovén határon. Lehet, hogy ez csak kísérlet volt, de mégis ez nagyon rossz emlékeket ébreszt bennünk. Azt hiszem, hogy túl kell lépnünk az, ezeken a véleménykülönbségeken, mint ahogy láthattuk azt például a Nyugat-Balkánon az elmúlt hetekben, hónapokban, ez milyen félemeket ébreszt az emberekben. Szíle, E az Ile úrnak adok most szót az ECR frakcióba. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném a tanács elnökének megköszönni nyílt és világos beszédét, és a hibrid háború koncepciójának felvetésével kapcsolatban szeretnék megszólalni. Vagyis azzal kapcsolatban, hogy menekültekkel próbálnak nyomást gyakorolni országokra a háború vivői. Direkt intézik úgy, hogy az európai polgárok bizalma megrendüljön saját intézményeikben. És ez persze a menekülteknek sem jó, mert az EU-n belüli migráció olyan problémákat fog generálni, amely rájuk üt vissza. Tehát, ha igaz az, amit Tusk úr mond, akkor ez valóban a demokráciának egy alap kérdése. Ha nem reagálunk gyorsan, hatékonyan a legfrissebb fejleményekre, ideértve most Katalónia kérdését is, az elnök félbeszakítja a felszólalót, mert meg, ha túllépett az idején. Keller asszony, most 120 ezer menekültről beszélünk, de gyakorlatban még ők sincsenek sehol elhelyezve. Évek óta az UN HCR kérését, hogy több pénzre lenne szükségük, azonban Európa nem hallotta meg. Hol van a tanács? Hol vannak a tagállamok, amelyeknek meg kell teremteniük ezeket a feltételeket? Hol van az a döntés, hogy a Dublini rendszer széttöredezését megoldja. A tagállamok úgy néz ki, hogy képtelenek nem csak, hogy megoldani a problémát, hanem szembesülni a problémával, mindent másokra tolnának. Ez egyre veszélyesebb utakra vezet minket, például a Törökországgal való veszélyes lepaktálásra. Azt mondjuk, hogy jó, a törökök intézzék ezt a problémát, és cserében mi nem beszélünk a kurdokról, nem beszélünk az igazságszolgáltatás függetlenségének hiányáról. Erre nem lehetünk büszkék erre a paktumra megint csak Erdogánnal. Pászkesz úr kap most egy percben szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt képviselőtársaim! Sürgős, több milliárd eurós támogatás. Vajon megoldja ez a válságot? Szerintem nem. Ez nem fog konkrét eredményeket hozni Európa polgárainak az alapvető okokat kellene kezelnünk. Hogyha a következményekkel küzdködünk, az azt jelenti, hogy az áttelepítési rendszer, illetve az elosztási rendszer a menekülteknek nem lesz képes megoldani ezt a helyzetet. A külső határokat kell hatékonyabban védeni. Azok az országok, amelyek igyekeznek ezt tenni, őket ellenségnek nevezik az EU-n belül a szuverenitásokat semmibe véve. Menekült hullámok érkeznek egymás után. Ez egy jövőbeni válság első jele. Ezzel a válsággal csak eltökélten tudjuk felvenni a, a versenyt, megtalálni rá a megoldást. Nyitottak vagyunk a vendégekre, de nem mindenkire. Azokat, akik bedöntenék a az ajtónkat és az ablakon törnének be, azok ellen védekeznünk kell. Pascas, scusi, per lei c'è una blue card da parte dell'onorevole... Kikkátyás kérdést fogad Kobon úrtól? Igen, akkor parancsoljon Kobon úr. Nichts dieser Ratssitzung zeigt sich... A megszavazott milliók tulajdonképpen egy újabb bukásunk bizonyítékai, képtelenek vagyunk a menekültügyi helyzetet kezelni. Az Európai Unió megbukott. Mind intézményeiben, mind egyéb struktúráiban. Először azt mondtuk, hogy mindenkit befogadunk. Akkor milliók elindultak, akkor azt mondtuk, hogy ja, nem fogadunk be mindenkit. És akkor most kényszerkvótákat kvótákat vezetünk be, és rá erőltetjük ezeket szuverén országokra, ö, olyan országokra, amelyek nem akarnak menekülteket, vagy ahova menekültek sem akarnak menni. Ugyanez volt ö, a törökökkel kapcsolatban. Ugye nem véletlen, hogy most minket zsarolni tudnak a törökök, mert képtelenek vagyunk saját magunk kezelni a problémát. És én üdvözlöm azt, hogy az oroszok az amerikaiakkal ö, úgy néz ki, hogy talán összefognak az iszlám állam legyűrésére, de akkor még ö, távol vagyunk a probléma megoldásától, mert Afrikában is hasonló konfliktus vannak. Kezdjük már el ezeket a folyamatokat a gyökerüknél kezelni, és ne hozzuk be, be ide a világ összes problémáját, mint hogy a szocialisták vagy a zöldek szeretnék. Honorevole Galnis! Köszönöm szépen. Galnis úr, kapja meg a szót. A tanács szeptember 23-án 120 ezer menekült befogadásáról döntött. Talán nagy késve politikai menekülteknek kezdték őket tekinteni, de még el sem kapta meg idáig a többségi támogatást. Én valódi politikai menekültek meghatározását sürgetem, olyan valódi politikai menekültektől tagadja meg Európa a menedékjogot, Edward Snowden-től és Julian Assange-tól, akik valóban politikai menekültek az Egyesült Államok alkotmányellenes gyakorlatára hívták fel a figyelmet világszerte, és Edward Snowden nem kapott, csak Moszkvában 13-ban menedékjogot. Olaszország, Portugália, Spanyolország elzárkózott, lezárta a légterét, és Evo Morales től elzárkózott. Julian Assange ö, nyert végül menedékjogot Ecuadorban, ö, miután Londonban reket, és a Scotland járdnak köszönhetően 6 millió fontba került az adófizetőknek Szabadságot Snowdennek, szabadságot Assange-nak. Ezt sürgetem. Obrist úr kapja meg a szót másfél percre. Panie Przewodniczący Rady, Panie Przewodniczący Komisji. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt hm, tanácselnök úr. Nagyon komoly kihívás előtt állunk itt Európában. Amit ön itt elmondott, illetve hogy elővezette a tartalmat, felhívja a figyelmet arra, hogy mennyire súlyos a helyzet. Európai parlamenti képviselőként belátjuk, hogy mennyire komoly állapotok uralkodnak az Európai Tanácson belül. Ideje változtatnunk. Az unió működését át kell alakítanunk. Helyzetismertetőnek a drámai hangvételéből az derül ki, hogy így nem folytathatjuk, ez így nem mehet tovább. A kérdésem a következő Tusk úrhoz. Mi az álláspontja az illetékességek megosztásáról? Mi a tagállamok feladata közös fellépések esetén, illetve mi az, amiben önállóan léphetnek fel? Mi a feladata az Európai Tanácsnak tulajdonképpen? A meghozott döntések azok megfelelnek-e a szerződés betűjének és szellemének, avagy sem. Ezen a ponton kell ellenőriznünk az alapvető helyzetet, hiszen úgy tűnik, hogy ez nehezíti a, az állapotokat. Norévole Albrecht, c'è una blue card per lei. Albrecht úr, egy kikártyát és kérdést szeretne Etlics úr intézni, ez elfogadja? Etlics úr. No, no. Un momento. Nem, nem egy pillanat, Etridge úrnak adom meg. Etridge úrnak adom meg a szót. Parancsoljon. Köszönöm. Mindenképpen szeretnénk kérdést feltenni, akár több kollega is. Egyértelmű és világos a kérdésem. Segítsenek megérteni, kik azok, akikről beszélünk a külső határokról, külső határok ellenőrzéséről beszélünk, arról, hogy amiatt, hogy a menek, menekültek nárasztak el Európát. Nem ugyanazok mondják ezt, akik mindent megszavaztak korábban mondani olyan szabályt, hogy igenis jöjjenek az emberek. Ki, ki, ki, ki az, aki ma beszél? Ezek ugyanazok az emberek? Albrecht. Albrecht úr, parancsoljon, válaszadás joga az öné. Tisztelt kollega! Fogalmam sincs, hogy kik ezek az emberek. Nem tudok e- e- egyértelmű választ adni. Azt tudom, hogy a menekültek között vannak olyanok, akiket mindenképpen ellenőrizni kell minden menekültet, és arról meg kell győződnünk, hogy valóban menekültekről van szó, vagy másokból érkező migránsról. A, ha, ha, ha az utóbbiról van szó, akkor is kell küldeni őket. Remélem kielégítette a válaszom. Enrique Guerrero következik másfél percben. Köszönöm, köszönöm elnök úr a lehetőséget valóban. Múlt héten Libanonban és Jordániában jártam. A politikai frakcióm küldöttsége részeként illetve az EP humanitárius témákért felelős állandó jelentés tevőjeként. Az, az UNICEF, a palesztin ügynökség, illetve civil szervezetek részvételével. Találkoztam például a libanoni parlament elnökével, és a legnagyobb menekültáborokba is eljutottunk ezekben a táborokban. Százezrek élnek, akik közül bizony sokan majd Európába szeretnének eljutni. Na, milyen javaslatokra jutottunk? Először is Európának segítenie kell a szíriai probléma megoldását. Be kell ebbe vonni Damaszkus. Damaszkus nélkül nem lehet megoldást találni. Az Assad eh, rezsim bukása vagy fennmaradásától függ az, hogy százezrek milliók elindulnak-e Európába. Mindenképpen szolidaritást kell mutatnunk Libanonnal, Jordániával kapcsolatban, hiszen hogyha ott eh, összeomlik a rendszer, akkor az ott lévő sok milliónyi menekült Európába indul el. Egy harmadik intifáda készülődik, ezért szolidaritást, igazi szolidaritást kell mutatnia Európának, az európai intézményeknek, és végezetül mindenképpen segíteni kell a menekültáborokban a gyerekek eh, oktatását, hiszen ha erre nem kerül sor, akkor mindenképpen Európába fognak elindulni a szülők gyermekeikkel együtt. Köszönjük, Guerrero úr, Önhez is kékkártyás kérdést szereznének eh, intézni, elfogadja ezt a kérdést. Igen, parancsoljon képviselő úr. Micro. Micro. Is that működik, megpróbálom akkor mikrofonnal. Gerard úr egyetért velem, hogy az Európai Uniónak nem kell Európán eh, eh, átszpelni embereket. Nem a kuvaitiakat és a szaudiakat kellene inkább megnyőznünk, hogy rendes menekült táborokat építsenek a török-szíriai határon? Nem lenne ez jobb megoldás, ahelyett, hogy Európán eh, emberek százra millióig kell, hogy átvándoroljanak? Eh, Nem lenne ez egyszerűbb, jobb emberi megoldás mindenki számára? Gerero úr, tisztelt képviselőtársam! Nagyon kevés dologban gondolom, hogy egyetértünk. Nos, arról beszéltünk, hogy mit kell nekünk tenni. Hogy mások mit tesznek, az más múlik. Nekünk azt hiszem, hogy nem dolgunk, hogy másoknak prédikáljunk, és megmondjuk, hogy mások mit tegyenek először, de nekünk arra kell megoldást, és választálunk, hogy nekünk magunknak mit kell tennünk. Trebizius úrnak adok szót másfél percben. Trebizius asszonynak. A migrációs hullám érte el Magyarország, csak Németországban állítólag másfél millió migráns fog megjelenni összesen. Ez minden eddigi ö, becslésen túlmutat, és teljesen alássá a jelenlegi struktúrákat. A másfél héttel ezelőtti állami és kormányfői találkozón 160 ezer emberről tudtak megállapodni egymással a tagállamok. Hol lesz majd ez a szám néhány hónap múlva? Merkel asszony teljesen elvesztette a realitás érzéket. Amikor azt mondja, hogy ezt képesek leszünk kezelni, akkor ebben téved. A, az önkormányzatok és az önkéntesek már most elérték a saját határaikat, és a hagyományos német befogadási kultúra és struktúrák már telítődtek. Európa be kell, hogy ismerje, hogy nem tud mindenkit befogadni. Az UNHCR működteti a hatalmas menekültáborokat a Szíria környékén, és ezért minden EU politikának arra kell irányulnia, hogy az ottani elhelyezés, ellátás legyen normális, és ne akarjanak ezek az emberek erre a veszélyes útra vállalkozni Európa felé. Trebézius asszony egy kérdést intéznének önhöz, kék kártyás kérdést, ezt most még megengedem, de ne legyen minden felszólaláshoz kártya, mert akkor nem jutunk soha a napirend végére. Parancsoljon. Mégsem? Mégsem kíván kérdést fölteni? Akkor asszonyom, ön, Jakonszári asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. Ön Arról beszélt asszonyom, hogy az menekülteknek egy hulláma érte Európát, mint hogyha ők vízből lennének. Vegyük már észre, hogy ezek emberek. Állásak Merkel asszonynak azért, hogy humánus módon elismeri, hogy itt emberekről van szó, emberek sorsát kell megoldani, nagyon sokféle módon nyilván, ami nem lesz könnyű, de emberekről van szó. Válaszadás? Terbézius asszony. Ön azt mondja, hogy Merkel asszonynak legyünk hálásak. Merkel asszony előbb ezt egyeztethette volna saját népével, szó sincs arról, hogy a teljes német lakosság mögötte állna. A demokráciának ez is egy alapjáték feltétele, szabálya. Lambert úr kapom szót egy percben, parancsoljon. Thank you, President. Köszönöm szépen, elnök úr. Többen is beszéltek megoldásokról itt a mai nap de hosszú távú megoldásokra lenne szükség, miközben itt az átmeneti helyzetet is kezelnünk kell. Úgyhogy én az ENSZ menekültügyi főbiztosságának a keretnövelését, illetve az ENSZ élelmezési program keretnövelését is üdvözlendőnek tartom, és ami elképesztő, hogy az élelmezési programtól megvonták tavaly a forrásokat. Tehát az emberek a régióban fél dollár per nap pénzből kell, hogy fenntartsák magukat. Tehát arra ösztönzök mindenkit, aki a szolidaritási programhoz nem csatlakozott, az ássa el magát, szégyelje el magát. Mélységesen. Képzeljék csak el, hogy hogyan érinteni önöket, hogyha önöknek és a családjuknak ennyi pénzből kellene megélniük. Többekkel egyetértek Törökország kapcsán, a kurdok számára nem biztonságos harmadik ország, tehát a érintett régió kurdjait azt gondolom, hogy menekültnek kell tekintenünk, illetve be kell vonnunk a megoldásba is. Meg kell hoznunk a szükséges döntéseket. Hogyha szabályokról beszélünk, akkor világossá kell tennünk az emberek számára, hogy vannak szabályok, és alapszintről felépítve tájékoztatni kell őket azokon a nyelveken, amelyeken ők értenek, tehát nem szabad, hogy a Frontex és más szervezetek karhatalmat vessenek be néhány nappal azután, hogy megérkeztek. Lambert képviselő, Grappini képviselőtől kékkártyás kérdés vár önre. Megadom a szót. Képviselő úr, öné a szó. Képviselő asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt képviselőtársak, itt egy sürgősségi helyzettel nézünk szembe, segítenünk kell az embereken. Itt emberi lényekről van szó, a kérdésem a következő. A bizottságnak és a tanácsnak az önvéleménye szerint nem kellene világosan nyilatkoznia arról, hogy hogyan tudjuk kezelni az okokat, hiszen ez az érdekünk, itt tudjuk visszanyerni az európaiak bizalmát. Az Európai Bizottság és a tanács nem látom, hogy hogyan tudja kezelni a problémák gyökerét. Lambert képviselő, várjuk a választ. Igen, azt hiszem, hogy ez egy teljesen jogos felvetés. Nem sokat hallunk arról, hogy a, az érintett háborús övezetekben hogyan tudunk békét teremteni. Nem sokat hallunk arról, hogy mi lesz majd a demokrácia kialakításával, mit fogunk kezdeni az éghajlatváltozás kezelése terén ott a régióban, hiszen ez is destabilizál. És ahogy korábban is elmondta valaki, nincs igazán átgondolt következetes szakpolitikai koncepciónk, hogy milyen kormányzás irányítja majd ezeknek a, az embereknek az életet, és gyakorlatilag a kormányok a saját népüket bombázzák. Elnök, MAK képviselő kapja meg egy percre a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Valamennyien azt kérik, azt sürgetik, hogy osszuk el a migránsokat. És ezt egyfajta erkölcsi felsőbbrendűségi tudatban teszik, elítélve az úgymond barbár országok gyakorlatát, akik megtagadják a befogadást, a segítséget. Tehát önök erkölcsi pózba merevednek a többiek kárára. Ez csak a szolidaritás póza, nem valódi tartalmi szolidaritás például a líbiai, szíriai helyzet kiváltásának az okait is meg kell vizsgálnunk, és csak egy következmény, hogy ideértek a menekültek, akiket el akarunk osztani erőszakkal. És minden akcióból reakció lesz, Úgyhogy azt gondolom, hogy a lengyel választás nyomán egy olyan kormány kerül hivatalba, amely a cseh köztársasággal, Szlovákiával, Magyarországgal karölfe ellenzi majd a kvótákat. Köszönöm. Un minuto ne a fakult. Atkinson asszony egy percben parancsoljon. Köszönöm elnök úr. Tusk úr minden migránsra menekülként utalt. Nem mindannyian azok. Vannak, akik menekültek, vannak, akik gazdasági migránsok. Kaléban illegálisan megpróbáltak több százan belépni eh, az Egyesült Királyságba. Akár dzsihadisták, terroristák is lehetnek, attól tartok, hogy a britek eh, biztonsága forog kockán. Az Eurotunnel szerint baloldali eh, brit anarchisták is próbálnak, próbálják kihasználni ezt a helyzetet. Kérem, hogy próbálják a tömeget ellenőrzés alatt tartani, még a francia földön azok, akik átvegyek a kerítést, akik meg, a Kaliban megrohamozták a rendőröket, akik valóban ilyeneket követnek, azok mind bűnözők, nem migránsok elsősorban. Azt hiszem, hogy megfelelő sokan csak szolidaritásról beszélnek, azt hiszem, hogy jó példát kellene követni. A vezetők többsége általában nyílt tártkaróka várnál menekülteket. Azt hiszem, hogy itt az ideje, hogy a Dublini szabályoknak érvényt szerezzünk, és újra ellenőrzésünk alá vonjuk az Európai Unió külső határait. Köszönjük. úr, úr, öné a szó. Köszönöm, elnök úr. Elnök úr, elnök úr. A legnagyobb tagállamokat tagállamok, azok, akik Schengenen kívül maradtak, azok sem képesek a migrációs problémát magukban megoldani. Pánik helyzetben tűzolt eh, intézkedések reagáltak, eh, nevetséges, gyakran nevetséges intézkedéseket láthatunk. Két hibát nem szabad elkövetnünk. Az egyik eh, a, a szí, szíriai a szíriai polgárháború miatt egy újabb exodus indulhat el Európába éveken keresztül, közékeletben Ázsiából fiatalok, akár egész családok, fiatal emberek eh, ezre indultak eh, útnak, akár az életük kockáztatása árán is. Láthattuk eh, Szicíliába, Kanári-szigetekre indultak el korábban. A migrációs problémával azt hiszem, hogy ebben a században számolnunk kell elég szomorú az, hogy a saját hazájukban nem látnak maguk számára jövőt. Nagy hiba lenne, hogyha hiba lenne, ha azt gondolnánk, hogy, egy, hogy a menekültek magunk közötti felosztása majd megoldja a problémát. Nem ennél egy globálisabb megközelítésre van szükség, megfelelő külpolitikát kell folytatnunk Európának itt az ide, hogy ilyesmit tegyenek. Az Európai Bizottságnak igaza van, amikor azt mondja, hogy az egész megközelítést kell megújítani, és a tanács óriási hibát követel, amikor nem nő fel ez a feladathoz. Guillaume asszony másfél percben. Köszönöm mindenki tudja, hogy a miniszterek tanács és, és az európai csúcs kellett volna, hogy megoldásra szolgáljon erre. Ugyanakkor egy sokkal hosszabb és bonyolultabb folyamat részeként kell ezt látni nem szabad a legfontosabbat szem elől ö, téveszteni, reagálnunk kell méghozzá minél gyorsabban, humanitáris problémával van szükség, ugyanakkor közép-hosszú távú megoldásokat és problémákat is kezelni kell, ezért két kérdésem lenne a bizottság és a tanácshoz. A migrációs politika most sürgőségi vészhelyzetre kell, hogy reagáljon, ehhez megfelelő intézkedésekre van szükség. Hogyan tudjuk úgy mégis ellenőrzés alatt tartani ezeket az óriási embermozgásokat, hogyan tudjuk ezen területben közösségi szintre utalni a, a fellépésünket. Még egyszer mondom, rövid, közép és hosszú távú kérdésekre is választ kell adnunk. Ennek persze költségvetési vonzatai vannak, a jelenlegi költségvetésből ez nem megoldható. A külső fellépés esetében pedig úgy érzem, a harmadik országokban is lehet nemzetközi védelemmel részesíteni a rászorultakat, de aztán hogyan tovább, pontosan hogyan tudjuk ezeket eldönteni itt a harmadik országban, ki az, aki rászorul a védelem, és ki az, aki nem. Köszönjük, Guillaume asszony, egy kékátyás kérdést intéztek önhöz, Wimberg úr, parancsoljon. Wimberg asszony, parancsoljon. Köszönöm. Ön és az ön pártja támogatja azt, hogy a 160 ezer menekültet osszák meg egymás között az uniós tagállamok. Mi van akkor, hogyha ezt a kvóti használtuk, az olyan emberekről beszélünk, akik az élet kockáztatások árán már eljutottak ide, mi lesz azzal a másik félmillió menekültel, aki jutott Európába, és akikre nem terjed ki a kvóta? Mit kívánnak önök kezdeni ezzel a másik félmillió menekültel? Guillaume asszony? Madame Winberg a sûrement eu l'occasion de participer. Winberg asszony a libeszag bizottság ülésein mindig elmondtuk, hogy itt most egy, sürg, egy, egy, egy sürgősségi helyzetről van szó, de azt is elmondtuk sokszor a frakciók nevében, hogy a, a, a problémát a forrásánál, a gyökerénél kell megragadni az érintett államokkal együttműködésben, illetve az integrációs problémára is megoldást kell találni. És és azt hiszem, hogy itt ön az integrációs politikával egyáltalán nem ért egyet, úgyhogy emiatt nem tudunk közös megoldásra találni. Szulik úr következik. Még un minut. Még a nyáron 800 ezer menekültről volt szó Németországban. Most másfél millióról beszélünk már is. A 7-800 ezer, a 700 ezeres különbség Angela Merkel bűne, aki felelőtlenül ígérgetett. Merkel asszony gyakorlatilag szóban megsértette egy alap, a német alaptörvényt is megsértette, és az európai szerződéseket is. A legtöbb ember gazdasági menekült, nem háborús menekült, aki négy-öt biztonságos országon keresztül átmegy, az nem a háború elől menekül illúzió azt hinni, hogy a német nyugdíjakat fogják ők majd megtermelni. Ehhez sajnos túl nagy gátat szab ennek a magas minimálbér. Németország szociális juttatásokkal fogja ezeket az embereket életben tartani, de elfelejtette Merkel asszony hozzátenni, hogy honnan, kik által fog <clears throat> ez a pénz és a segítség létrejönni. Ausztrália jár jól. Őket kéne követni. Éva Zsoli asszonynak adok egy percben szót. Köszönöm, elnök úr. Az Európai Unió nem létezik. Amiről mi azt hiszük, hogy Európa az egy egységes, szolidáris, nagylelkű kontinens volt, ez megszűnt. A 23. csúcs találkozó, csak azt tudom mondani, hogy szánalmas eredményt hozott, nagy nehezen megszültek egy rossz eredményt, és a, az Európai Bizottságnak nagyon keményen kell most dolgoznia azon, hogy a tagállamok ellenállásán keresztül egy kicsit több, többet lenyomjon a tagállamok torkán. Mert itt számítások tömege van a háttérben, és a többség fenyegetésnek tekinti őket. Ö, arra lenne szükség, hogy bátran, őszintén politikai akarattal álljunk szembe a kérdéssel. Ahogy a görög kérdést is, a menekült kérdést is, eh, le rom, ez a két kérdés lerombolta az európai álmot, és egyre inkább a szélsőségesek karjába hajszolja az európai lakosságot Európa tehetetlensége. Itt az ideje annak, hogy felébredjünk. Zsoli asszony, kékártyás kérdést kívánnak idénni, idézni önhöz Carver úr. Köszönöm, Zsoli asszony. Ön azt mondta, hogy az Európai Unió már nem az, ami, és nem az, aminek álmodtuk. Igen, szerintünk is ez a probléma. Az Európai Unió egy fantazmagória. Az EU tagállamokban normális állampolgárok élnek, és a nemzeti érdeküket próbálják megvédeni. Igen, ha szembenézünk magunkkal, akkor európai, a európai kontinensről csak azt mondhatjuk, hogy valóban elrohadt. A válság, a menekültügyi válság ö, következménye ö, azért alakult ki így, mert nem volt kellő külpolitikánk, befogadási politikánk, és szégyen teljes az, amit ön mond, mert hogy fejlesztési támogatással próbáljuk megoldani ezt a problémát, miközben elrúlnak ennek a kiszállításához, ennek az alapnak a kiszállításához, ez szégyen teljes, embertelen. Maier képviselő kap most egy percben szót. Voorzitter, op... Elnök úr, köszönöm a szót. Brüsszel diktátumok útján úgy döntött, hogy egyetlen menekültügyi befogadó központ alakítja az uniót. Miközben egyesek bezárják az ajtót. Merkel kancellár asszony Európába invitálja a menekülteket, és már eddig is legalább 600 ezeren jöttek legális módon. Közben Szíriában folynak a harcok, az erőszak cselekmények, és az Unió képtelen kezelni az elébe kerülő problémákat. 66% nálunk úgy gondolja, hogy nem fogadhatunk be több menekültet. Németországban, Ausztriában szintén hasonló aggályok vannak a menekült hullám nyomán. Tehát ami sokkal sok. Le akarjuk zárni a határokat. Csak így tudjuk ezt a cunamit megállítani. Honorevole Mayer. Mayer képviselő. Urban crespo tok kékkártyás kérdés vár önre. Megadom a szót. Llama la atención la ligereza con la que se habla en este... Nos. Milyen nagy mellénnyel beszélünk, cunamiról, a fekete dögvészről, pestis hullámról, és így tovább. Tehát gyakorlatilag intézményesítené ön a hozzászólásával az idegen gyűlöletet és a kirekesztést azoknak a kirekesztését, akik a bombázás és a háború elől menekülnek. Ugyanakkor megszorításokat sürgetnek. Hogyha humanitárius segítséget kell nyújtani a menekülteknek, akkor pedig ezt a dögvészhez hasonlítják. Önök tönkre teszik az európai értékeket, és Európában az idegen gyűlöletet állandósítanák. Nem de, így van-e? Májer képviselő. Nos, a rasszizmus és az idegen gyűlölettel kapcsolatos álláspontja az ön személyes véleménye. Hol van Hollandia? Nem Törökország szomszédja, nem a földközi tengeri térségben található. Tehát ha menekdék jogot keresnek ezek az emberek, legalább tíz ország útjukba esik, ott kellene kérniük gyakorlatilag ingyen ellátást és ingyen élelmezést kérnek ezek az emberek, és nem menedékjogot. Tehát szerintem az a felháborító, hogy ön lehetővé tenni, hogy ez a katasztrófa ránk zúduljon. Un minuto e trenta, prego. Kefalo Jannis képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Kétségtelen, hogy az Európai Uniónak nagy számban kell fogadnia a menekülteket a menedékjogot kérőket. Ez a válság egy európai szintű válság, európai megoldásra van szükség szolidaritás alapján, és ezt felelősséggel kell alkalmaznunk. Tehát feltétlenül szükséges, hogy támogassuk a frontvonalban lévő országokat, Olaszországot, Görögországot, Máltát is. Ez alatt szakmai technikai, illetve anyagi segítséget is kell érteni, hiszen erre van szükség. Anyagi eszközökre van annak érdekében szükség, hogy akik befogadják és ellátják a menekülteket, azok meg tudjanak élni. A Kósz szigetén a Pékre gondolok például, aki megtestesíti az Európai Unió alapvető értékeit. Nem egyszerűek a megoldások, proaktívan kell cselekednünk, és a tranzitországokat is figyelembe kell vennünk, Törökországot például. Vagy továbbá a származási országokat, a menekültek hazáját hatékonyabbá kell tennünk a határőrizetet is ezzel párhuzamosan. Tehát meg kell erősítenünk a Frontex apparátusát. Ott megvannak a képességek, hogyha megvan az akarat is, akkor az Európai Unió képes kezelni ezt a válságot. És én hiszek Tusk és Juncker elnök urak képességeiben, és hogy az Unió felvállalja az elveinek a képviseletét a gyakorlatban. Kefalo Giannis úr kékkártyás kérdést szeretne Vozdovszki úr intézni önhöz. Elfogadja a kérdést? Igen, akkor parancsoljon, tegye fel kérdését. Köszönöm, elnök úr. Egy Lemaszúr úrhoz szerettem volna igazából eredetileg kérdést intézni, megmondom őszintén, de ha kell, akkor most teszem fel tehát ezt a kérdést. Elnézést, akkor félreértettünk valamit, azt hittük, hogy Kapolegiani szúrhoz szeretnénk is kérdezni. Sajnálom, nem a szúrhoz ezen a ponton nem lehet. E, egy kékhártyás kérdés per képviselő. Patricia Tolja következik. A szeptemberi tanács ülés a munka kezdetét jelenti. Megpróbálták ugyanis azt megvizsgálni, hogy hogyan lehet gyorsan elbírálni a menekült kérelmeket, hogyan lehet az embereket valahogy ellátni. Ezek a kérdések mind összefüggnek. Hogyha szeretnénk valamilyen hatékony európai megoldást találni, amely tiszteletben tartja az emberek jogait, és humánusan kezeli őket, Nos, Juncker úrnak kérdést nem tennék fel, inkább köszönetet szeretnék mondani, amiért ennyire eltökélten és gyorsan reagált. Tusk úr, Tudom, hogy mennyi fontos dolga van, de szeretnénk, hogyha egy kicsit határozottabb lenne, hiszen mégiscsak az Európai Tanács elnökeként ideje lenne emlékeztetni a tagállamokat, az emis kormányfőket, hogy miről is szól az európai szolidaritás, mint hogyha ez hiányozna most Európából. Nem tetszett az, ahogy, eh, ahogy salamoni bölcsességgel osztotta szét a felelősségeket, nem túl világosan Olaszországot, Görögországot említette, más országokat is, akik egyébként falakat építenek. Szerintem Európa nem a falakról szól, nem ilyen Európát védünk és építünk. Olaszországot említette, Olaszország felelősségét. Hmm. Amikor élethalál kérdése volt, Olaszország inkább megmentette ezen emberek életét, mégiscsak emberekről van szó.

azon sok sok ezer tzezer embernek is akik civilként önkéntesként segtették a menekülteket köztük sokan itt ülnek a karzaton nekik mutassák meg hogy van európának jövője. köszönöm szépen! újhelyi úr egy kékhegyes kérdést intézne önhöz morvai asszony parancsoljon képviselő asszony tegye fel kérdését. újhelyi képviselőtársam szegedről érkezett segtené e az európai parlament döntéshozatalát a migránsválság vagy migrációs válság körében azzal hogy ismerteti hogy a szeged környéki lakosoknak szeged ásotthalom és a többi milyen problémákat nehézségeket jelentett eddig

Európa olyan erőd, amely erőd ugyan, de nem védi meg a lakóit. Beszéljünk a belső szolidaritásról is, ne csak a menekültekről. Vannak annak is arra vonatkozóan is jogszabályok, hogy hogyan kell bánni az embercsempészekkel. És ne csak a katonai beavatkozás legyen, mint opció előttünk, hogy mert látjuk, hogy Líbiában is mi csináltunk. Költsünk pénzt a problémára, segítsük a fiatalok oktatását a menekültáborokban. Ez például egy nagyon hasznos intézkedés lenne. És szorítsuk vissza a belső nacionalista erőinket azzal, hogy összehangolt, értékalapú fellépést produkálunk, és nem menekült turi, nem hagyjuk azt, hogy menekült turizmusnak nevezzék az embertelenek azt, ami tömeges ö, sorshelyzet. Legyenek közös politikáink. Sajnos a tanács elmarad ezen ettől az elvárástól. Több unióra és nem kevesebb unióra van szükség. Köszönjük, Gomes asszony. Weigel úr kíván önnek kékkártyás kérdést föltenni. Elfogadja? Igen, tisztelt kolléganő. Nagyon gyakran foglalkozunk itt nemzetközi problémákkal. Sok spekuláció vonatkozik arra, hogy miért menekülnek annak az emberek. A legtöbben a háború elől menekülnek, ez egyértelmű, különösen a szír menekültekre érvényes ez. Nem hiszi azt, hogy eljött annak az ideje, hogy Európa megújítsa kötelezettségvállalását a béke fenntartására vonatkozóan a világban? Nem kéne hatékonyabb nemzetközi ö, fellépéssel garantálnunk az európai és globális békét. Gomes asszony, igen, igaza van, uram, pont ezért kérem azt, hogy az európai tanács és az európai kormányok ne bolykottálják a közös kül- és biztonságpolitikára vonatkozó erőfeszítéseinket. Ezekre szükség van, stratégiai fellépésre, koordinált fellépésre van szükség, csak így lehet majd a szíriai háborút is befejezni, és nem tovább eszkalálni, mint amit most az oroszok csinálnak. Én ezzel együtt támogatom azokat, ide, ideértve a Pesmergát eh, Észak-Irakban, akik az ISIS-szel szemben vállalják a harcot, akiket mi egyáltalán nem segítünk, vagy csak nem koordinált, pontszerű módon támogatjuk őket. Európa ö, eh, képtelen megvédeni a saját polgárait is, hogyha a térségben nem járulunk hozzá a menekülés okainak megszüntetéséhez, és akkor még Eritráról nem is beszéltünk. Tisztelt kollégák, emlékeztetem Önöket arra, hogy még szavaznunk is kell majd az eszmecsere után, de még a mostani eszmecsere és a szavazás között még egy másik vitát is le kell vezényelnünk. Lambridis úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Elsődleges feladatunk az lenne szerintem, hogy emberéleteket mentsünk meg. Hogyan lehet a védelmet garantálni? Hogyha nem szállunk szembe az ISIS-szal. Itt Tusk úr beszédére is reflektálok, mert az európai lelkiismeret be az is be van írva, hogy a menekültek támogatása mellett nekünk lenne erőnk és lehetőségünk fel lépni az ISIS-szel szemben. szemben. Nyilván az Assad rezsimet is nagyon elítélem, nem az Assad rezsim oldalán kell az ISIS-t támadni. Törökország olyan rendszer, rezsim maga is, amely nem a probléma, hanem nem a megoldás, hanem a probléma része. De Európában itt most azt hisszük, hogy ők partnereink. Hát akkor minimum azt várjuk el a törököktől, hogy hagyják abba a kurdok bombázását. Európát azt különbözteti meg más kontinensektől, hogy nekünk vannak közös elveink és értékeink. Juncker úr, ön, amikor bemutatta a programját, akkor arról beszélt, hogy 29 tagállam van, de ez egy vizionálás csupán, mert ezek a tagállamok valahol mégsem jelennek meg. A válság elsősorban a helyi szintet sújtja, és a tagállamok állami szintje kimenekül belőle. Eddig csak öt tagállam fogadott be menekülteket, a menekültek több mint 75%-át az EU intézmények működési rendjére is ez rossz fényt vet, mert látjuk, hogy EU, az EU képtelen hatékonyan és gyorsan fellépni. Horvátországot is menekült hullám érte el, de Horvátország nem a Schengeni térség része, és más tagállamokban is, és itt is végül is kerítésépítés maradt az egyetlen megoldás? Milyen imidzsek mennek ki, milyen képek mennek ki a világba Európáról? Ez nem Európa felelőssége is? Pitula úr nem lemondott arról, hogy kérdést tegyen föl. Akkor... Gracias, Önnek korábban adtam volna szót, de hát késett, nem baj, megadom. Azt halljuk, hogy a terrorizmus és a migráció közös gyökerűek. Ezzel, ha, ezt, ha valaki ezt mondja, ezzel magát a demokráciát ássa alá. Ha emberekről úgy képes valaki beszélni, hogy azok, akik a háború elől, menekülnek, a terrorok elől menekülnek maguk a terroristák, akkor ezzel lábbal tiporjuk az utóbbi 15 év európai külpolitikáját, amely mindenhol azon volt, hogy enyhítse a válságokat a világban. A Dublini jegyzőkönyvet, ha követnénk, követtük volna, akkor a tranzitországokban nem születtek volna azok a problémák, amelyek, és nem látnánk szörnyű képeket a partokon, partokra sorolt halottakról. Honorable Iglesias. Iglesias képviselő. Egy kérdést intéznek önhöz. Lebreton képviselő teszi fel a kérdést, fogadja? Akkor megadom a szót. Igen, elfogadta a kérdésemet. Engem megdöbbent, hogy itt a tisztelt házban valakit szemétnek hívnak a nézetei miatt. Tehát azt gondolom, hogy azért össze kellene magunkat szednünk. Nem tagadhatjuk, hogy nagyon komoly a menekült hullám, minden várakozásunkon felüli mértékű, és nem feltétlenül rasszizmus, illetve idegen gyűlölet, hogyha ennyit kimondunk. Tehát ne sértegessük egymást, nem gondolja úgy, tisztelt képviselő, hogy Európának oka lenne aggódni a fejlemények miatt, illetve valahogyan csökkenteni kellene a menekült áradatot. Egyet érte velem abban, hogy alapvetően a forrásnál kellene kezelnünk és megragadnunk ezt a problémát, szemben azzal, ahogyan Merkel asszony beinvitálta menekülteket. Iglesias úr, várjuk a választ. Nos, ön is európai, talán az ön őse is, mint az enyémek, el kellett hagyják az eredeti hazájukat, és talán ők is így menekültek ide. Tehát aki pestisnek nevezte volna az ön őseit, az úgy gondolom rászolgált volna, hogy leszemét ládázzák. Tehát vegyük tekintetbe, hogy ezek az emberek a nyomorúságos helyzetük miatt menekülnek, és be kell őket fogadnunk. Ja, Elnök, Rendben. Mielőtt Tusk úr válaszát, illetve Juncker úr reakcióit meghallgatnánk, a spontán felszólalások következnek. Nagyon sokan szeretnének szóhoz jutni, de nem kap mindenki szót. Szorít az időnk, úgyhogy frakciónként egy felszólalót tudunk fogadni. Morgovics képviselő. Egy percben, kérem, tartsa is az időkeretet. Tisztelt képviselőtársaim! Európa nem vállalja fel ennek a feladatnak a felelősségét, a menekült válság felelősségét. Európa nem a kiváltója, hanem csak a következmények kezelője ennek a válságnak. És a tagállamok közötti különbségeket, vélemény eltéréseket is tiszteletben kell tartani. Ez vonatkozik ezt a tiszt, itt a tisztelt házon belüli hangnemre is. Tehát különböző regionális rezsimek, diktatúrák buktak meg, amelyek lábbal tiporták nagyon sokáig az emberi jogokat, és ebből alakult ki a ma tapasztalható probléma. Tehát ezekben az országokban rendet kell teremteni, ez a béke alapfeltétele. Tudnunk kell, hogy a migrációs válság az folytatódni fog, az afrikai demográfiai mutatók alakulása miatt is. Tehát ezért kell tartós hosszú távú megoldást találnunk, de először is kezelnünk kell az aktuális szükségleteket európai területen. Köszönöm. Prima la parola del gruppo SND e l'onorevole Giuffrida, prego. A szocialista frakció nevében Giuffrida asszonynak adok szót egy eh, percben. Igen. A 20, szeptember 23-ai tanácsülés hát már régóta vártuk, nagyon nehezen jött el, de az embereknek hogy magyarázzuk ezt el azoknak, akik még hisznek az európai értékekben? Az Európai Parlament mert többször elmondta, hogy mit várunk el, ez még csak egy első lépés lett egy hosszú úton. A geopolitikai változások megfordíthatatlanok, és a, a, a migrációs ö, ö, folyamatokat nem lehet megfordítani vagy megállítani, ezt el kell ismernünk. Éppen ezért előre kell tekintenünk, mindenkinek el kell komolyan gondolkodnia, hogy mi tévők legyünk. Nem lehet mindig mindenre nemet mondani, hogy ezt több európai ország teszi. Nem lehet struc politikába menekülni. Valamit el kell gondolkodnunk, hogy mit tegyünk, és utána határozottan cselekednünk kell. Juncker úr elmondta, pontosan erről beszélt, hogy kevés eh, eh, Európa van Európában. Köszönöm. Több százezer menekült érkezik Európába Görögországon keresztül. Lehetetlen eh, ezt a terhet egyedül elviselnünk. több mint 200-en érkeztek már Görögországon keresztül. Valamit tenni kell. Először is a békés konfliktus kezelésre szükség van közel-keleten és Észak-Afrikában. Törökországgal pedig le kell beszélni, hogy ne hol használják politikai eszközként a menekülteket. A Dublini Egyezményt felül kell átvizsgálni, és azt is meg kell vizsgálni, hogy a tagállamok hogyan tudják szolidaritás alapon egymás között felosztani már beérkezett menekülteket nem csak a, a, a gazdaság jövedelmi viszonyai, hanem területe alapján is. Görögországnak pedig segíteni kell, hogy segítsen, meg tudja védeni a külső határait, a saját és Európa külső határait. A görög határok védelme görög szuverén jog, és ezt nem adjuk meg ezt a jogot Törökországnak soha. Scusi Tanám, hogyha nehezen ejtem ki a nevét képviselő asszony, de nagyon bonyolult ez. Igen, köszönöm elnök úr. Tusk úrhoz fordulok. Tusk úr az Európai Unióról beszélt arról, hogy az ENSZ-ben megpróbáltam megvédeni az Európai Unió hírét Európa felé ezrek, tízezrek, százezrek tartanak, míg gyerekek, nők vesztik életüket, miközben mindenki, nagyon sokan Európában elképesztően önző. Amiatt aggódunk, hogy mit gondolnak Európáról, amikor mások az életüket vesztik. Tusk úr, ennél sokkal többre van szükség. Ön, ön a, a csúcson az Európai Tanács elnökeként kudarcot vallott. Kudarcot nagyon komoly kérdésekről beszélünk. Nagyon fontos kérdések ezek, szolidaritásra van szükség, az európai értékeket kell megvédenünk, és ez főként a külső határok körüzetében nincs meg. Köszönjük. Krizogonosz képviselő egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. Ezredszer beszélünk már a menekültügyi helyzetről ebben a házban, de az, hogy emberek menekülté válnak, az nem olyan természetes jelenség, mint az eső vagy a hó. A háborúk okozzák azt, hogy tömegesen válnak hontalanná az emberek. És a háborúk pedig évek alatt alakulnak ki, és a kialakulásban pedig az USA és az európai tagállamok is bőven rendelkeznek saját felelősséggel. Mert végül is ezekben a térségekben mi is, az amerikaiak is az érdekeiket próbálják érvényesíteni. Megerősítettük volna már sokkal korábban a szír ellenzéket, hogy Assadot megdöntsék, de ez nem történt meg, és így benyomult a helyükre, benyomultak a helyükre a fundamentalista ISIS erők, úgyhogy most már csak az maradt számunkra, hogy az ISIS-szel szembelépünk, ha már hagytuk, hogy szembeszállunk, ha már hagytuk, hogy felemelkedjenek. Köszönöm szépen, tölgyeim és uraim. Jó döntés született 23-án annyiban, hogy a belügyminiszterek tanácsa úgy döntött, hogy elosztják a menekülteket Európa tagállamaiba. Ez az közi együttműködésnek, a szolidaritásnak egy jele. Ezt most azonban végre kell hajtani. Az emberiesség koalícióját kell megvalósítanunk, amely a nőket, a gyerekeket, az emberi lényeket helyezi a figyelme középpontjába. Merkel asszony leszögezte, hogy képesek vagyunk a helyzet kezelésére Dublint meg kell szüntetni, legális bevándorlási folyosókat kell nyitni, emberekhez méltó regisztrációs központokat kell létrehozni, és most meglep az, hogy Erdogan úr autoritér fellépése a kurdok az újságírók ellen Európában nem téma többé. Öntől, Tusk úr, azt válnánk, hogy a kormányok leszögezzék, hogy bátrak, egyenes emberek vagyunk, akik kiállnak a populistákkal szemben, mindegy, hogy CSU-nak, Fidesznek vagy FPÖ-nek hívják ezeket a populistákat. Wimbergen kolléga kapszót, parancsoljam. Köszönöm szépen, elnök úr. Megdöbbentő, amit itt mi csinálunk. Olyan, mintha egy burokban lennénk, és senki nem lát ki ebből Szolidaritásról beszélünk. A világ élelmiszer programja, World Food Program az, ami szolidaritást fejez ki. Ezeknek az embereknek élelemre van szükségük. A pénzeket oda kéne hozzájuk csatornázni, és akkor nem lenne tömeges bevándorlás. Svédországban is beszélünk az integrációról, de azt látjuk, hogy nem lehetséges mindenkit integrálni. És ha lehetséges is lenne, nagyon sok évig tart, és eddig sem sikerül soha. Nagyon sokan maradnak olyanok, akik nem integrálódnak, akiknek nem lesz munkahelyük, nem lesz lakásuk, és ilyen körülmények között hogy, hogy tudjuk majd a még több menekültet kezelni? Balc úr. Honorevole Balco, prego. Utolsó hozzászólás. A szót. Jean-Claude Juncker bizottsági elnök sajnálkozik, hogy a belügyminiszterek tanácsában kvótaügyben nem született egyhangú döntés, és hozzáteszi ennek belpolitikai okai vannak. igen belpolitikai mert vannak olyan kormányok amelyek figyelembe veszik az állampolgárok akaratát a francia külügyminiszter minőstetlen módon támadta magyarországot a határok megvédéséért. fifty six ezer válaszadóból franciaország ma eighty eight egyetértett a kertés éptéssel donald tusk pedig a legnagyobb kihvásnak az európa hrnév megvédését tekinti az európa a világon a legnyitottabb legtoleránsabb toleránsabb társadalom. nem ez a kihvás a kihvás az európai identitás és kultúrának a megvédése. ha önök demokraták akkor együtt tegyük lehetővé az uniós népszavazás intézményét és nézzük meg hogy ebben a súlyos kérdésben vajon mi az európai népakarat. köszönöm szépen! Grazie. E adesso in sede di, replica la parola al Presidente Juncker. Köszönöm. Elsőként a válaszadásra Juncker úrnak, az Európai Bizottság elnökének adom meg a szót, parancsoljam. Elnök úr, kedves kollégák! Való igaz. Európa nem tud, nem tudja a világ összes problémáját és menekültjét befogadni. De az is igaz, hogy Európának, Európa egészének foglalkozni kell a világ bajaival. Nem tudjuk mindent megoldani, de semlegesek, tétlenek nem maradhatunk, mert mindeközben egyre több az igazságtalanság, egyre több az ilyen válságos helyzet Európán kívül a világ minden pontján. Meg kell próbálni a migráció kiváltó okait megszüntetni. És éppen itt eznek a apropóján szeretnék köszönetet mondani mindazon európai tagállamoknak, akik ebben partnereink. Nincsenek sokan egyébként. Nem mindegy, hogy lefelé irányuló verseny van, vagy egyre magasabbra próbáljuk tenni a lécet. Voltak, akik csökkentették például a humanitárius vagy a fejlesztéspolitikai segélyeiket, kritikával illetném mindazokat, akik például az ENSZ élemezésügyi programjának támogatását, az erre nyilvánuló befizetéseiket csökkentették. A menekült, az ENSZ menekült programját egyre kevesebb pénzzel támogatják többen. Éppen az ellenkezőre van szükség, hiszen aki csökkenti ezen programok finanszírozását, az hozzájárul ahhoz, hogy egyre több ilyen probléma legyen, és így egyre nagyobb tömegek akarnak majd Európába jönni. Nekünk büszkének kell lennünk arra, hogy akik bajban vannak, azok Európába szeretnének eljutni. Mert úgy tekintenek Európára, mint ahol szívesebben élnek, mint a saját hazajukban. Erre büszkéknek kell tudnunk lennünk. Miért nem Amerikába, miért nem Kínába mennek ezek az emberek? Miért nem az öbölmenti országokba menekülnek? Az egész világ úgy tekint Európára, mint ahol a legjobb élni. Erre azt hiszem büszkének kell lennünk. De az is igaz, hogy az óriási menekült hullámot valahogy kezelnünk kell. Ez a mi célunk. Szerintem a migrációs problémára a jó válasz nem az, hogy a falakat építünk. A menekültek mindig megtalálják az útját, módját annak, hogy eljussanak Európa területére. Mindig megtalálják majd a módját, mert elkeseredettek. Éppen ezért falak építése nem oldja meg a problémát. Akik falakat építenek, azok legalább figyeljenek oda arra, hogy a nagyépítő munkájukat milyen szavakkal kísérik. Nem szabad elfeledni, hogy milyen szavakat intéznek a, a, az emberekhez egyre többen mondják azt, a tüntetnek, hogy ezek gazdasági migránsok. Honnan tudjuk, hogy gazdasági migránsok? Vannak olyanok, akik a, a üldöztetés elől menekülnek. Persze, biztos, hogy vannak gazdasági migránsok. Hogyha ilyen körülmények között élnének önök, igen, hát vannak akik nem, nem maradhatnak itt Európában, de ne, ne keverjünk össze dolgokat, nem, mintha, nem mondhatjuk még a gazdasági migránsok sem, hogy barbárok vagy, vagy bűnözők. Kérem, ezt ne tegyük eh, meg, ez óriási tévedés eh, lenne. Mondom, hogy azt mondtam, hogy a falaképítése nem a jó válasz. Hagy tegyek hozzá még valamit. miért van az, hogy van, vannak olyanok, akik tagállamok között is falakat építenének? Tagállamok, uniós tagállamok között falakat építenének. Ezek 2015-öt írunk, és vannak olyan kormányok, akik az unión belül tagállamok között falakat építenek. Mi ez? Európa vége ez. Hogyha mindenki ezt tenné, akkor ez Európa végét jelenteni. Nyíltan kritizálni kell azokat a kormányokat, akik ilyen, ilyen építésbe fognak. Többen is kritizálták az Európai Uniót azért, mert nem tudunk döntéseket hozni, határozó döntéseket. Szeptember 23-ai e, Európai Tanácsüléstől azt várt az Európai Parlament, hogy megfelelő költségvetési döntéseket is hozzanak. Soha, és tudom, miről beszélek, ilyen komoly döntések, ilyen komolyan soha döntések, ilyen komolyan döntéseket soha nem hoztunk, főként nem ilyen gyorsan, és erre büszkék lehetünk mi az európai intézmények. Azt hiszem, hogy ennek köszönhető, hogy Európa még most is stabil maradt. A tagállamokat kritizáltuk, de hát az Európai Unió és a tagállamok között nem lehet egyén, egyenlőség jelet vonni. Nem mondjuk azt, hogy a tagállamok ugyanaz, mint Juncker, a tagállamok ugyanaz, mint Donald Tusk. Nem, ne Európát kritizálják, a tagállamokat kritizálják, a kettő nem egy és ugyanaz. És főként ne Tusk barátomat érje ez a kritika. Én ott voltam, saját szememmel láttam, hogy hogyan folyt az Európai Tanácsülése. Voltak tagállamok, akik hátráltatták az Európai Tanács ülését, nem tették lehetővé, hogy gyors döntéseket hozzanak, de ezért nem a tanács elnöke a hibás, aki mindent megtett annak érdekében, hogy ezek a döntések megszülessenek, kritizálják azokat a tagállamokat, akik hátráltatják ezen döntések megszületését. Ráadásul mindig vissza kell térnünk egy fontos kérdésre. Sokat kérdeznek engem azzal kapcsolatban, hogy a vallási vagy a filozófiai szempontok mennyire fontosak Európában. Nem szabad azt mondani, hogy hogy hogy Európában nem lehet más vallást követni. Nem, ez intolerancia. Az intoleranciát nem tolerálni kell, az intolerancia ellen fel kell lépni, hiszen az intolerancia bármiféle fajtája is legyen az intoleranciának, ez, ez nem Európa. mit äh, Erdogan gestern. Tegnap Erdogan úr Brüsszelben járt, és arra törekedtünk, hogy Törökországgal megegyezzünk a menekültügyi kérdés kezeléséről. Ez az elsődleges prioritás nem csak Görögország, hanem egész Európa számára. De más kérdésekről is egyeztettünk. Ne higgyék azt, hogy ö, mi végig mosolyogtuk ezeket a tárgyalásokat. A parlament elnöke, de mi is leszögeztük, ö, hogy elvárásaink is vannak Törökországgal kapcsolatban. De ettől még Törökország biztonságos országnak minősül. Ha Törökország nincs, nem marad a biztonságos országok listáján, akkor ez azt is jelenti, hogy meg kell szakítanunk a csatlakozási tárgyalásokat Törökországgal. Ugyanakkor ne felejtsük el, hogy Törökországban milyen kisebbségek vannak, és az, azok sorsára hogyan tudunk hatni. Tehát amíg a Balkán kérdései a görög-török konfliktus megoldatlan, addig ne higgyék azt, hogy Erdogan urat el lehet felejteni. Szó sincs arról, hogy nincsenek elvárásaink. 2,2 millió menekültet fogadott be Törökország. Kik vagyunk mi, hogy ezért azonban ne, kösz, ne mondjunk köszönetet. Eddig mi mit tettünk a menekültekért? Mi nagy nehezen 120 ezer emberről döntöttünk sok kín közepette. Törökországban 2,2 millió menekült van. Libanonból, Jordán, Libanonról, Jordániáról nem is beszélve, ahol még magasabb számokról beszélünk. Tehát ebben a témában a szerénység nem árt, ha jellemez minket, mert ebben a témában meg kell köszönnünk Törökországnak azt, amit eddig tett, de csak a, akkor beszélhetünk magasabb lóról, hogyha mi megoldottuk a saját feladatunkat, és bevezettük a permanens menekült elhelyezési mechanizmust. Hazámban én úgy nőttem föl, hogy portugál, olasz fiúkkal fociztam együtt. Luxemburg jelenleg az egyik leg ö, jómódúbb ország, de a portugálok és olaszok nélkül Luxemburg nem vált volna ezzel a gazdag országa, amely a bevándorlás jó módot hoz magával. Köszönjük szépen, Juncker úr. Most Tusk elnök úrnak adom meg a szót. És átadom az és Tajani elnök úrnak. Thank you. Thank you. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is, Jean-Claude, nagyon köszönöm a támogatást. De természetesen azért vagyunk itt a parlamentben, hogy kritizáljanak bennünket, tehát nem úgy gondolom, hogy tapsra kell számítanom. Erről szól a munkakörünk. Tehát aki politikus, az legyen kemény. Tehát Ebben az összefüggésben ezt lássuk tisztán. Köszönöm szépen ezt a tartalmas vitát, amely után úgy gondolom, hogy mindannyiunk számára tiszta és világos, hogy ez a kérdéskör továbbra is megosztja az európaiakat. Ennek átláthatóak az okai. Nem csak a tagállamokban, hanem itt az Európai Parlamentben is. De ugyanakkor úgy érzem, úgy látom, hogy a mai vita után nőtt a közös megközelítés, a közös módszertan esélye a néhány héttel ezelőtti helyzethez képest. Nincsenek illúzióim, sem kétségeim az ügyben, hogy tulajdonképpen semmi sem könnyű egy ilyen helyzetben. Egyrészt azért, mert a nagyságrendje ennek az ügynek meghaladja az eddig tapasztaltakat. És ezért is vált ki ilyen heves érzelmeket, nem csak itt a tisztelt házban. Először is szeretném hangsúlyozni a következőt. Egyedülálló a nagyságrendje miatt ez a kihívás, és ez okozza, hogy semmi sem könnyű egy ilyen helyzetben. Ma tulajdonképpen arról van szó, hogy csak nem In the world, almost all of csak nem 70 millió belső menekült bolyong a világban, Afrikában, Eurázsiában, különböző térségekben. Tehát itt 70 milliós nagyságrendről beszélhetünk. Nézzük meg az afgán helyzetet. Csak nem 3 millió afgán menekül különböző országokba, Pakisztánba, Irakba, Iránba, Törökországba részben, illetve közülük többen már európai területen vannak. Tehát itt az össz létszám 3 millió. És látnunk kell, hogy talán nem mindannyiuk szempontjából, de a többségük szempontjából úgy néz ki a helyzet, hogy lehet, hogy Európa a végcél, ahová tartanak. Nagyjából 8 millió belső menekültről beszélhetünk, Szíriában. Tehát akik elveszítették az otthonukat. Aztán Törökországban, Jordániában, Irakban még három millió szíriai menekült van. Sok százezer potenciális jemeni menekült mm, áll útra készen. Tehát ez az, ami bonyolultá teszi, és nehézé teszi a döntéseket. Ezért is a sok aggodalom Európában. Sőt, bevallhatjuk, hogy sokan félnek Európában. Ez egy új jelenség, mondjuk ki. Maga a probléma a világtörténelemben nem új, de ebben a nagyságrendben, a mikorunkban ez az új exodus mégiscsak egy új jelenség, új kihívás. És egyes tagállamok egyáltalában nem tapasztaltak még ilyen súlyú problémát. Ezért is hágtak a magasba az érzelmek. Nem tudok egyetérteni azzal a tézissel, hogy a menekültek többsége szociális vagy gazdasági migráns lenne. Először is a mai helyzetben lehetetlen megkülönböztetni a menekültet a migránstól. Mert tulajdonképpen valamennyien háborús övezetből menekülnek a szegénység elől, az éhénység elől. És mindez egyszerre igaz. Afganisztánra, Szíriára és a többi országra is érvényes. Tehát ezért gondolom, hogy emiatt is nehéz a jelenlegi helyzet. Potenciális menedékkérőként kell, hogy kezeljük ezeket az embereket, szinte kivétel nélkül. tovább bonyolítja és nehezíti a helyzetet, hogy Szírián belül új konfliktust tört, új konfliktust tört ki. Egy új háború lángolt fel, amely akár globálissá is válhat a nagyhatalmak beavatkozása miatt Szíriában. És nincs kétségem, a tekintetben, hogy a jelenlegi helyzet bizony egy új Szíriából érkező menekült hullámot indíthat el. Ahogy említettem az első felszólalásomban, becslések szerint újabb 3 millió szíriai menekültre számíthatunk. Aleppo és környéke irányából. Harmadsorban az is nehezíti a helyzetet, hogy nincs kényelmes együttműködési lehetőségünk, illetve kellemes partner számunkra. Együtt kell működnünk bizonyos országokkal. Ez kétségtelen Törökországgal például. Tehát teljes mértékben megértem egyesek kritikáit, illetve szkepszisét Törökország vonatkozásában, de hogyha ezt a problémát le akarjuk gyűrni, kézbe akarjuk venni, akkor Törökország kulcsfontosságú partner. Lehet, hogy ma szeretnénk kioktatni Törökországot, de ha ezt tesszük, akkor nehéz elvárni, hogy segítsen a menekült válság kezelésében. Ez egy drámai dilemma, én ezt megértem, de ezt a dilemmát nekünk valahogyan fel kell oldanunk. És az intézmények szándéka, hogy működjünk együtt Törökországgal, jobb lehetőség híján. Vannak egyébként Törökországnál nehezebb partnerek is. Törökország sem egy könnyű eset, de a lehető legjobb partner számunkra a választási lehetőségeinket figyelembe véve az észak, illetve keleti térségbeli alternatívák fényében. Kétségkívül együtt kell működnünk, ez a tagállamokat is ugyanúgy érinti. És biztos vagyok benne, hogy a következő csúcs találkozónkon a tanácson belül Erről fogunk majd vitázni, egyeztetni, illetve itt a parlamenti vita a mai napon is ihletet adhat egyes politikai vezetőknek, tagállamoknak, biztosan értik, hogy mire utalok. Nos, ami a lengyel parlamenti képviselő úr, Olbricht úr kérdését illeti, hogy mit tehetünk együtt erre szeretnék válaszolni, illetve mik a közös fellépés hatásköre és mik a tagállami hatáskörök. Egy dolog világos a mai nappal. Egyetlen európai tagállam sem léphet önállóan menekült ügyben. Tehát senki nem tudja befogadni az összes érkező menekültet, ezért is kell elosztanunk kvóták szerint. Ráadásul azt is ki kell mondjuk, hogy a külső határok mentén egyetlen tagállam sem képes önmagában megbirkózni ezzel az elképesztő mértékű menekült hullámmal, amelyet tapasztalunk. Tehát ezek azok a kérdéskörök, ahol közös fellépésre van szükség. El kell kerülnünk az egymásra mutogatást. És ezért gondolkodjunk közös európai felelősségkörökben a külső határok őrizete témában. Hiszen világos, hogy ez rendkívüli megterhelés, illetve feladat, amely meghaladja az egyes tagállamok kapacitását, képességét. Ez egy alapvető változást kell, hogy kiváltson a menetünkben, a a helyzet látásunkban. Tehát egyrészt Európában feladat a külső határok védelme, ezt meg kell oldanunk, másrészt pedig a hotspotok, illetve a menekült táboroknak a felállítása és fenntartása szintén közös feladat. Az Európán kívüli országoktól is ilyen megoldásokat várunk. Minden európai intézmény érdekében. Köszönöm szépen! Köszönjük Tusk elnök úrnak, köszönjük Juncker elnök úrnak. Nem csak a beszédüket, hanem azt, hogy ezt a nagyon nehéz kérdést ilyen komolyan kezelik, ezzel ezt a napi rendi pontot is